Először a bizottság válaszol a sziget jelleggel kapcsolatos, a régiók sziget jellegével kapcsolatos szóbeli kérdésre, és megadom a szót Iskra Mihálylova asszonynak, a regionális bizottság elnökének. Köszönöm, elnök a úr. Biztos asszony, hölgyeim és uraim, a, az Európai Unió területén elhelyezkedő szigeteknek sajátosságai vannak, és ebben a vonatkozásban különböznek a kontinentális területektől. A 174-es cikke az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek elismeri a szigetek sajátosságait. A területi és társadalmi kohézió elvei között szintén elismerés nyert az, hogy a gazdasági válság egy sor területet negatívan érintett, és ezek közül is kiemelkednek a szigetek. Az ilyen szigetek az Európai Unió külső határait képezik, és ezek a szigetek jelentős kiszolgáltatottságot is mutatnak, számos kihívással küzdenek, demográfiai kihívással, energetikai problémákkal. A legdélebbi területei az Európai Uniónak pedig e, immár a migrációs hullám által is érintettek. A természetes hátrányok azok a sziget potenciáját is behatárolják, és ezért is kell megragadnunk azokat a lehetőségeket, amelyek léteznek, ilyen például a digitális cselekvési terv, a Digital Agenda. A, az Európai Uniónak intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy biztosítsa a szigetek területi kohézióját. Mégis, amikor elkészítették a 2014-2020-as finanszírozási időszak programját, nem szabtak meg semmilyen külön keretet a szigetek finanszírozására. Egész egyszerűen a társfinanszírozási rátákat tették megváltoztathatóvá. Ebben a vonatkozásban az alábbi kérdéseket tesszük fel az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság definiálni tudja-e azokat a természetes hátrányokat, amelyek a TFEU, az uniós működéséről szóló szerződés 174. cikkében is szerepelnek, és milyen, e, itt különösen az, a NAC 2 és NAC 3 szintű e, szigetekre gondolok. Milyen konkrét lépéseket tesz a bizottság annak érdekében, hogy ezekkel a hátrányokkal szembenézzen, illetve milyen módon kívánja betartani a fent említett 174-es cikket, mert ahogy önök is tudják, a szigetek természetes hátrányait el kell ismerni, mint tartós problémákat, tartós akadályokat, amelyek befolyással vannak a kohéziós szakpolitikai célok elérésére. Nem gondolja a bizottság, hogy a GDP-n kívül más jelzőszámokat is figyelembe kell venni, vagyis olyan jelzőszámokat, amelyek nem szigorúan véve gazdaságiak. Vannak ugyanis más tényezők, amelyeket figyelembe kell venni, különös tekintettel a szigetek kiszolgáltatottságára és földrajzi elhelyezkedésére. Köszönöm, várom válaszát. La parola ora... Köszönöm szépen. Most megadom a szót Korna Kretszú biztos asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, kedves eh, kollega, kedves Mihajlova asszony, kedves kollega, kollégák, mindenkinek jó napot kívánok. Azzal kezdem, hogy eh, szeretném megköszönni ezt a szóbeli kérdést, amely arról szól, hogy milyen támogatást nyújtunk a sziget régióknak, különös tekintettel a beruházási eh, alapokra, strukturális alapokra. Eh, itt eh, különös, különös figyelemmel vagyunk a téma iránt, hiszen számos ülést tartottunk, amelynek témája ez a, ez a probléma volt és a parlament kilenc képviselőjével, valamint egy biztos kollégámmal januárban leültünk, azzal a kilenc képviselővel, akik ezeket a területeket képviselik, mármint a szigeteket, és arról beszéltünk, hogy a 2014-2020 közötti finanszírozási programban, annak keretében hogyan tudjuk támogatni ezeket a szigeteket. Nem feltétlenül vannak ezek messze, ezek a szigetek az Európai Unió területeitől, kontinentális területeitől, de mégis problémákkal küzdenek. Számos sikert mutathatunk fel a múltból, különböző nehéz földrajzi elhelyezkedésű régiók megsegítésében, és itt gondolok a szigetekre is, amelyek különböző földrajzi, gazdasági, társadalmi okokból külön támogatást igényelnek. A 2014-2020 programot szabályozó eh, rendeletben is szerepelnek eh, speciális eh, intézkedések. Megfogalmazódik a partnerség igénye, amelynek révén a súlyos és állandó hátrányok felszámolását el tudjuk érni. Alapvetően vannak derogációk a beruházások tematikájával kapcsolatban is. Vannak olyan szigetek, amelyek különböző rugalmassági intézkedések kedvezményezetjei. Az Európai Uniótól legtávolabb fekvő szigetek szintén élveznek bizonyos kivételeket és speciális feltételeket, amelyekkel kompenzálni akarjuk azokat a súlyos és tartós nehézségeket, amelyek sziget jellegükből e, erednek. De nyilvánvaló, hogy ennél többet is lehet tenni. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a NAC 2, NAC 3 szintű régiók fejlődését, és vannak bizonyos szintetikus jelzőszámok, amelyek figyelembe veszik az emberi fejlettségi, a humánfejlettségi indexet és a versenyképességi jelzőszámokat, és ugyanakkor itt most még nem rendelkezünk eh, egy olyan megközelítéssel, módszertannal, amelynek révén eh, tényleg ezeket a tényezőket is maximálisan figyelembe tudjuk venni, de dolgozunk azon, hogy ezeknek a régióknak a helyzetét eh, javítsuk, és természetesen figyelni fogom a vitát. Akkor menjünk tovább. Köszönöm szépen, biztos asszony. A néppárt nevében Sicsú képviselő kapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma nagyon fontos napot élünk meg, mert a parlament és a bizottság által felállított eljárásrend alapján kezdeményezésemre egy nagyon fontos téma került napirendre. Szeretnék néhány konkrét példát adni a biztos összönnek, hogy jobban átlássa, miről is milyen helyzetben vannak egyes szigetek a szigetek nagyon nehezen férnek hozzá a piacokhoz. Hátrányos helyzetben vannak, és egyféle eljárás alá asnak. A bizottság dönti el, hogy az állami támogatások adhatóak vagy sem. Multinacionális vállalatok kivonulnak a szigetekről, elkerülik őket a fabados légijáratok, a turisták, nagyon nehezen versenyezhetnek, például az energiárak magas volt amiatt is. A, a szigeteken működő KKV-k nem tudnak a nemzetközi esedni, stratégiai hátrányban vannak, szélre szorulnak. Fontos, hogy belássuk tehát, hogy mindezen esetekben egyes vállalatok monopóliumot élveznek a szolgáltatások és a javak szállításában. Mint mondottam, az idegenforgalom sem mindig segít, már csak azért sem, mert szezonális Mindezek alapján a szigeteknek külön számtámogatás hiányában ezek hátrány szenvednek. A szabályok, amelyek érvényesülnek, nagyon gyengék. Fontos, hogy megerősítsük ezeket, átírjuk ezeket. Kulcsfontosságú célok kell, hogy irányítsanak bennünket. Ezért kérem önt, hogy vizsgálja felül a stratégiai kereteket a jövőbeli programokra vonatkozóan a szigetek tekintetében. Köszönöm szépen. szociális frakció nevében Gyufrida asszony szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném is megköszönni kollégáimnak, aki fejtett munkát ebben az állásfoglalásban, amelyet támogatunk. És köszönöm a bizottság és a biztosason jelenlétét, és azt a figyelmet, amelyet a témának szentel. Nagyon közel áll a szívemhez ez a téma, szicíliai lévén, és én így aztán jól ismerem, hogy milyen a szigetek helyzete, hogy ezek a leg, sokszor a legsérülékenyebb területek, strukturális természettudottságoknál fogva, sokszor ö, nagy gazdaságot élveznek, ám megvannak a gyenge pontjaik is. Ezért kérem a bizottságot, hogy definiálja ezeket a gyenge pontokat, azokat a hátrányokat, amelyek a gazdasági és a fejlődés útjában, gazdasági fejlődés útjában állnak a szigeteken, a mobilitás eh, korlátozott, drágább az üzemanyag, eh, a, a, a közlekedés, ez a javak szolgáltatások szállításában és a turisták fogadásában is problémát jelent. Ezért kell olyan konkrét dedikált program, amelyek, a, amelyeket a szigetekre szabtak, mely figyelembe veszi azok sajátságos helyzetét. Kérem a bizottságot, hogy egy olyan sziget ö, egységet állítson fel, amely koordinálja a szakpolitikákat a szigetek vonatkozásában. A szigetek nagyon sokat kínálhatnak. Megújuló energiaforrásoktól kezdve mezőgazdaságon át, organikus ö, ö, termékekig. Kérem tehát, hogy érdemes támogatni őket, támogassuk tehát. Köszönöm szépen az ECR frakció nevében. Tomás is képviselő kapszolt. Köszönöm egy szigeten élni nem mindig könnyű, ezt jó magam is tudom, ugyanis egy szigetről származom. Gyengék, rosszak a közlekedési összeköttetések, az oktatás, az egészségügyi ellátás. Ezek azon kihívások közé tartoznak, amelyekkel a szigeten lakók kénytelenek szembenézni. Nincsen elég munkahely, és tény, hogy nagyon sok fiatal elhagyja a szigeteket, ami csak súlyosbítja a helyzetet. Ugyanakkor nem lenne szabad kétségbe esnünk, sokkal többet kellene felhasználnunk, hogy megtennünk, hogy kihasználjuk a szigetekben rejlő lehetőségeket. Éppen ezért munkaerőt és beruházókat kellene oda vonzanunk, de ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogyha dereguláljuk a szabályozásokat és adókedvezményeket biztosítunk. Azt hiszem mindannyian egyetértenek velem ebben. Éppen ezért arra kérném önöket, hogy támogassák az általam benyújtott módosítókat, amelyeket az ECR-rel együtt nyújtottunk be. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig az ALDE nevében Jakovcsics képviselő következik. Tisztelt biztos asszony! A szigetek nem pusztán egy statisztikai kategória, a, szigetek, a szigeteken is van élet, de sajnos zsákutcába jutottak a szigetek, ugyanis nagyon sokan emigrálnak onnan. Nem tekinthetünk a szigetekre pusztán csak NAC 2 és 3 szintű statisztikai kategóriaként. Nagyon sok a kis sziget, ahol még nehezebb az élet, mint a nagyobb szigeteken. Horvátország ezen országok közé tartozik. Horvátországban nagyon sokan élnek kisméretű szigeteken, és az életkörülmények ott rendkívül nehezek. Az élet minden területén. Szeretném azt elmondani, hogy ha elveszítjük a szigetek identitását, ezzel nagyon sok tagállam identitása is csorbát szenved, és végeredményben az Európai Unió identitása is sérül. Az Európai Unió pedig a szigeteken is létrejött. E Köszönöm szépen a GUE frakció nevében. Papadimulis képviselő következik. Köszönöm. Tisztelt Krecu asszony, a szerződés 174-es cikke továbbra sem érvényesül, ugyanis olyan politikákra van szükség, amelyek által növelhetjük a szigeti térségekben a kohéziót. Tehát az Európai Bizottságnak a szigetek érdekében sokkal többet kellene tennie, és még többet az égei tengeri szigetekért. Vannak ott olyan szigetek is, ahol 85 ezeren élnek, Tavaly egy ilyen sziget 500 ezer menekültet fogadott be. Susan Sarandon, a közismert színész, a leszboszi lakosokkal együtt működött, és Nobel-díjra jelölték őket azon szolidaritásért, amelyet tanúsítottak az európai szolidaritás helyett. Önöknek a bizottságban többet kellene tenniük, mert ezek a szigetek rendkívül nagy turisztikai jelentőségű területek, ahol azonban hiányos az infrastruktúra, a közlekedés rendkívül drága, és még a menekült problémával is meg kell küzdeniük. Tehát a szavak helyett cselekvésre van szükség. Köszönöm. A nome del Gruppo Europa. Köszönöm szépen. Az FDD frakció nevében Damátó képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt, biztos asszony. Köszönöm, hogy eljött ma, és részt vesz e fontos téma vitájában. Nagy kihívás ez hazám számára tudnilik. Egyetértek az állásfoglalásintvány tartalmának jó részével, azzal is, hogy ne csak a GDP-t, hanem más indikátorokat is használjunk. Hadd adjak egy példát Szardinia szigetét, amely az EU mérőszámok szerint kiváló állapotban van a GDP alapján, ám mégis megérdemelné a támogatást, magas, magas a munkanélküliség, Mondhatják persze, hogy az EU foglalkozik ezzel, de szerintem rövidlátóan foglalkozik. Elég volt a szép szavakból, megoldásokat akarnak az emberek. A legfőbb gond a szigeteken a közlekedés és az energia. Szicíliában is elmondható, hogy nagyon alacsony például a, a fel, az abszorciós kapacitás, nem jó a kormányzás, nem jó az közigazgatás, nem tudják felvenni az a, a, a támogatásokat, miközben a közlekedés súlyos helyzetben van. Ezért kell sajátságos és a meghatározott programokat. Új generációs fejlesztés programokra van szükség, fenntartató közlekedéssel, megülő energiaforrásokkal. Össze kell egyeztetnünk tehát az állásfoglalás energetikai elemeit a foglalkoztatási témákkal, ahol minden kormányzati szintet bekapcsolnak a projektekbe, E Most pedig eh, az NFF frakció nevében salvini úr kap szót. Köszönöm. Biztos asszony, elnök úr. Ugye van egy dolog, amiről beszélnek, a másik dolog pedig eh, a valóság. Eh, Szardíniát és Szicíliát először is az olasz állam, majd Brüsszel egy armatként. A munkanélküliség jelentős nem csak, hogy nem segítenek, hanem kifejezetten ártanak. Az európai halászati szabályok konkrétan katasztrofálisak, és veszélyeztetik a munkahelyeket. Az agrár szabályok szintén katasztrofálisak. Ezek a mediterrán termékeket hátrányos helyzetbe hozzák, és azt jelentik, hogy földek jelentős arányban maradnak megműveletlenül. Olasz, Szicíliában még nincsenek a vasúti vonalak áramosítva, Szardéniában pedig aztán ne is beszéljünk róla. Ezeken a területeken strádák sem nagyon vannak. Az Európai Bizottság sokat beszél az infrastruktúráról, illetve arról, hogy hogy segíteni kíván a tengeri közlekedésnek, és mégsem tesznek gyakorlatilag semmit. Kérem, hogy alakítsanak ki egy tervet, mert eh, eh, ha csak nem úgy gondolják, hogy a szigetek arra jók, hogy ott tartsuk a migránsokat, akkor valami pozitívabbat is kell tenni az érdekükben. Köszönöm szépen. A második körben Feragut asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, nagyon örülök ennek az állásfoglalásnak a szigeti fekvés sajátos feltételeiről kitűnő volt az együttműködés. Én Majorkáról származom, a Balear szigetek egyikéről, amely Spanyolországhoz tartozik, és nagyon régóta küzdünk még az Amsterdami szerződés óta, azért, hogy a szerződések is elismerjék a szigeti fekvés sajátosságait, a kettős, hármas szigeti sajátosságokat, mint Menorca vagy Formentera esetében. Ez ugyanis pluszköltségeket eredményez a mezőgazdaság, a tömegközlekedés terén, az egészségügy, az oktatás terén is. Éppen ezért mindezt kompenzálni kell. Ez így van, a szerződés 174-es cikke is ezt elismeri, és amikor gazdasági terület területi vagy szociális kohézióról beszél. Ugyanakkor, amikor a költségvetésről van szó, már nehézségekkel szembesülünk. Örülök a bizottság kezdeményezésének, valamint az állásfoglalásban megfogalmazott javaslatnak, azért, hogy egy menetrendet és egy fejlesztési fehér könyvet dolgozzunk ki ugyanis eh, a szigetek esetében a támogatás nagyon fontos azért, hogy minden stratégia ágazatban azonos versenyképességi feltételek eh, legyenek eh, a kontinentális területekkel együtt. Papadakis. Köszönöm, Papadakis képviselő, a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Egy olyan Európa, amely tiszteletben tartja a sokszínűséget, és amelyben ez egy alapvető elvnek minősül, nem csak azt kell elismerni, hogy vannak állandó hátrányokkal küzdő régiók, hiszen a szigetek esetében számos egyéb aspektus is szerepet játszik. El kell kerülni ezek elszigeteltségét. Éppen ezért olyan kezdeményezésekre van szükség, amelyek által ezen krónikus problémákon túlléphetünk, amelyek ugye a szigeteket sújtják. Gyakran a szigeteken olyan alapjavakhoz, mint a víz is nehéz a hozzáférés, illetve bizonyos alapszolgáltatások is hiányosak, bizonyos egészségügyi ellátások, ezt tapasztaljuk kisebb görög szigeteken. Ugyanígy a lehető legjobban ki kell használnunk a különböző szigeti régiók lehetőségeit, ki kell használnunk a különböző megújuló energiaforrások nyújtotta lehetőségeket, egy konkrét keretre van szükség a jelenlegi programozási időszakban, mert ha nem, akkor ez egy elszalasztott lehetőség lesz. Végezetül a Eurostat definícióját nem szabad felhasználnunk, mert ez egy egyoldalú megközelítés, hiszen egyetlen egy kritériumot vesz figyelembe annak érdekében, hogy megállapítsa, hogy vajon egy szigeti régió öm, támogatásra szól-e vagy sem, de nem veszi figyelembe a lakosság méretét, illetve a kontinens való távolságot sem. Köszönöm. Tisz. Csontis képviselő. Köszönöm, biztos asszony. Beszélünk a szigetekről. Többszörös segélyre van szükség, többféle segélyre. Hazámban alapvetően eh, ez a segélyezési rendszer megszűnt, a görög szigetek fizetik meg leginkább a megszorítások eh, árát, a különleges adórendszereket eh, megszüntettük, például a csökkentett áfát, amely azért lett bevezetve, hogy figyelembe vegyük a szigetek súlyos helyzetét. Emellett Emellett eh, külföldiek kezére játszottuk eh, a repülőterek egy részét, és a közlekedés eh, ára megnövekedett, miközben a közlekedési kapcsolatok különösen fontosak. Az égei tengeri szigetek viselik a migrációs válság súlyát, európai szolidaritás nem mutatkozik szeretném, hogyha válaszolna arra a kérdésre, amit egyébként már négy hónapja feltettem. Mit tesz a kohéziós politika keretében annak érdekében, hogy a görög szigeteket megsegítsék, mert ezek a szigetek viselik a menekültválság eh, legnagyobb súlyát. tényleg örülnék, hogyha válaszolna a kérdést. Köszönöm, Lavi, a a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm képviselőtársaim hozzászólásait és fontos, hogy a biztos asszony is itt volt, és válaszol a kérdéseinkre. Nekem is van egy kérdésem önnek címezve. A mai, ma a szigetek marginalizáltak, nem csak földrajzi fizikai szempontból, hanem társadalmi gazdasági szempontból is. Az Európai Bizottság cselekvéseket javasol a legtávolabb eső régiókra, ám a többi szigetre, EU-n belüli szigetekre vonatkozóan nincs ilyen elgondolás, ilyen terv. Milyen területi integrációs elgondolásaik vannak a nem periférikus szigetekre vonatkozóan? Van-e igazi napi rend és terv arra, hogy ezek a gazdasági marginalizáció és a lemaradottság tényeivel szembenézzenek, ezeket kezeljék. Én ahhoz, hogy ide utazzak, három repülőre kell fel és leszálljak, Ám szerencsésnek mondhatom magam, hogy eh, meg tudom fizetni. Jó példa ez arra, hogy mennyire marginalizáltak a szigetek, mit teszünk annak érdekében, hogy a közlekedési költségeket lejjebb vigyük, és bekapcsolhassanak a piacra a szigetek. Köszönöm szépen, Lavia képviselő. Most a spontán felszólások következnek, nagyon sokan kértek szót, igyekeztem rugalmasan megadni a szót, mert hogy fontos témáról van szó sokak számára fontos és kényes téma. Ám ha mindenki beszélni akar, abszolút fontos az, hogy tartsák az időt egy percet még hozzá, különben el kell vegyem a szót majd egyes hozzászóltó, Maletics képviselő az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. Csika úr, köszönöm szépen a kezdeményezését. Hazámban ezer sziget van, és meg kell mondjam, hogy tartok attól, mi történik majd a szigeteinkkel. Egyre többen hagyják el a szigeteket. EU szinten is, tagállami szinten is jobb szakpolitikákat kell kifejlesztenünk, olyanokat, amelyek célja az, hogy a gazdasági projekteket segítsék a szigeteken, és ott tartsák az embereket. Ma azt látjuk, hogy csak a magasabb társfinanszírozású projektek ö, ö, kapnak kohéziós alapból támogatást. Miért ne lehetne az állami támogatást rugalmasabban értékelni a gazdasági projektek szigeteken való létrehozásában? Miért ne lehetne társfinanszírozni nagyobb hányadban állami forrásokból ezeket? A független attól, hogy milyen NAC régió ö, ö, kategóriából esik az illető sziget. Ez új munkahelyeket teremtetne, ha ilyen rugalmasabban állnánk hozzá, és többen maradnánk ott szigeteken. Köszönöm szépen. Pikula úr szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, különböző problémák nehezítik meg a szigeten élők életét. A GDP 5%-kal alacsonyabb, az emberek emigrálnak a szigetekről, a közlekedési összeköttetések rosszak, és az egészségügyi ellátás is. Ugyanakkor a GDP nem megfelelő kritérium, mert egyéb kritériumokat nem vesz figyelembe, amelyek szintén megnehezítik a, az emberek életét. Beszélhetünk különböző definíciókról, de úgy gondolom, hogy nem tettünk eleget az európai szigetekért, főleg ami a 174-es cikket illeti. Az európai intézményekben a szakpolitikák sohasem voltak teljességgel megfelelők. Én Horvátországból származom, és arra kérem az Európai Bizottságot, hogy az élet költségeket, kiadásokat mérje fel ezen szigeteken. Egy stratégiai programra van szükségünk, segítenünk kell a szigeteket, hogy jobban kihasználják a lehetőségeiket. Köszönöm szépen, Máriás képviselő. Elnök úr, a 174-es cikk elismeri, hogy a szigeti régiók állandó jellegű hátrányokkal kell, hogy boldoguljanak. Ezek összefüggnek a demográfiai, valamint földrajzi helyzetükkel. Éppen ezért versenyképességi és társadalmi kohéziós problémákkal is küzdenek a szigetek Görögországban. A válság nagyon súlyosan érintette a szigeteket, és támogatás helyett a trojka a külön, különleges adózási rendszerüket is megszüntette, és az áfát 13-ról 23 ra emelte. Továbbá a Trojka támogatta azt is, hogy eladjanak rendkívül fontos szigeteken fekvő repülőtereket. Több mint 600 ezer menekült érkezett 2015 során a szigetekre, az égei-tengeri szigetekre. Az infrastruktúrális problémák egyébként társadalmi gondokat is előidéznek, és a turizmust is sújtják, ezért konkrét intézkedésekre van szükségünk ezen szigetek számára, és el kell érnünk azt, hogy az áfát ismét legalább 13%-ra csökkentsék. Mernyő Pintuk képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, egy olyan térségből származom, amelynek az Atlanti óceán térségében két régiója is van. Az egyiket az Azori szigetek, amely kilenc szigettel rendelkezik, és itt gyakorlatilag kettős szigeti térségi problémákkal küzdenek. Több ezer eh, emigráns vándorolt ki annak idején az Egyesült Államokba, illetve Kanadába. És ezen kivándorlók az Egyesült Államokból és Kanadából kevesebb, hamarabb visszajutnak az Azori szigetekre, mint azok, akik az Azori szigetek között közlekednek. Nagyon költséges a közlekedés, hogyha valaki a kontinensre kíván jönni. Az Azori szigeteken bezártak iskolákat is, és az egyik iskolából a négy négy összekötetésen, összekötetése kellett megküzdeniük az ott élőknek. Valóban Európát, Európában a kohéziót kell előmozdítanunk annak érdekében, hogy az ott élő emberek saját országukon és az unión belül is jobban tudjanak közlekedni. Köszönöm, véges képviselője szó. ma az európai népek a megszortó politikák eh, következményeivel kénytelenek eh, együtt élni és ez még jobban sújtja a szigeti régiókat, ugyanis ők a gazdaság liberalizáció miatt amúgy is hátrányokkal küzdenek. Az Azori-szigeteket és, a, és Madeirát duplán sújtják a trojka intézkedései, valamint a gazdasági kigazítási programok. Madeira esetében az ott élők ennek, ennek ellenére megpróbálják a túlélést ebben a liberalizált világban. Az Agri Bizottság ellátogatott a szigetre, és nem tekinthetünk, nem, nem tehetünk úgy, mintha nem lennének problémák. Meg kell oldani ezeket a problémákat. A területi kohézió érdekében konkrét támogatási politikákra van szükség, a közlekedést, a mezőgazdaságot támogatni kell azért, hogy ugyanolyan lehetőségekkel éljenek a szigeten élők, mint Európa más népei. Köszönöm. Krisztoforú. Krisztoforú képviselő. Σας ευχαριστώ κύριε Köszönöm, elnök úr. Salvatore Csikó kollégának köszönöm, és gratulálok mindazoknak is, akik részt vettek abban, hogy napirendre kerüljön ez a téma. Képzeljünk el egy Európát szigetek nélkül. Amennyi kitanák norizun óra. Ideje lenne elkezdeni cselekedni. Vannak ugyanis szigeteink, ki kell őket emelni az elszigeteltségükből. Szükség van egy jogalkotási csomagra, ott volt a Juncker csomag, ott voltak más csomagok is, most már kéne, hogy valami csomagot is létrehozzanak ki kell alakítani például az ingyenes wifi hálózatot, amely segíti a szigetlakók kommunikációját. Javítani kell a közlekedési összeköttetéseket, és eljuttatni az alapvető társadalmi javakat a szigetekre. Szükségünk van arra, hogy ezek a szigetek megkapjanak mindent, ami jár nekik. Köszönöm. López Aguilar képviselő, köszönöm elnök úr. rendkvül nagy érdeklődéssel követem nyomon ezt a szigeti régiókról szóló vitát, tekintettel arra, hogy a Kanári-szigetekről származom ha megnézzük az európai stratégiát, az EU 2020-2030-as időszakra vonatkozó stratégiát, komoly lehetőségeket tartalmaz, hogy fellendítsük, ezeket, fellendítsük a fejlődést ezen szigeteken, a foglalkoztatás terén. Ezeket a régiókat ugyanis tarthatatlanul magas munkanélküliségi ráta jellemzi javítani kell a helyi munkaerő képzettségét, hogy munkát találjon és fellendítse a szigetek gazdaságát. Ugyanakkor módosítani kell a GDP kritériumát, mint egyetlen és kizárólagos kritériumot, amely alapján a gazdasági fejlettséget mérjük ezeken a területeken. A társadalmi, demográfiai és ökológiai kritériumokat is figyelembe kell venni és lendületet kell adni a szinergiának, illetve a szolidaritásnak az Európai Unióban, hogy integráljuk a szigetekkel kapcsolatos politikákat az Európai Uniós szakpolitikákba. Schwab képviselő, most a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársak! Nagy figyelemmel követtem a vitát, bár én nem szigeti régióból származom, ám nagyon sok olyan problémát írtak le, amely az európai szárazföldön is érvényes. Szerintem a szigeteken a bürokrácia és az közigazgatás is jelent problémát, és ez inkább hatással az emberekre, mint más területeken. Ezért hívom fel önöket arra, hogy a szigetek vállalják saját felelősségeket. A menekültválság is mutatja most, mennyire fontos a jól működő infrastruktúra Európa szigetein. Ezért gondolom azt, hogy meg, most, hogy megvan a lehetőség a válsággal, használjuk ki ezt a lehetőséget, hogy infrastruktúrai fejlesztéseket, közigazgatási reformokat hajtsunk végre, amelyek révén jobb szolgáltást kapnak az emberek. A szolidaritás a európai projekt lényege, ez a szigetekre is érvényes kell legyen. Köszönöm. Köszönöm, Szórú képviselő a szó. Grazie, Presidente. È importante questa... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a kezdeményezés nagyon fontos a Regi Szakbizottság nevében is, fontosnak tartjuk ezt, és örülünk, hogy a biztos asszony is követi a vitát. Nagyon világos üzenetet szeretnék megfogalmazni önöknek. Azt, hogy a kohéziós helyzettel foglalkozó jelentésekben, ahogy ez kifejeződik, a válság a szigetekre nagyobb hatással, negatív hatással volt, mint a szárazföldi területekre. A fejlesztés jobban elmaradt, a növekedés, amely segíteni a kohéziót, kevésbé érvényesül a szigeteken. Ma nagyon fontosak a hálózatok a mai világban. A szigetek pedig nagyon nehezen kapcsolnak be ezekbe a hálózatokba. Olyan kezdeményezésekre van szükség, amelyek összekapcsolják a szigeteket. Digitálisan, elektronikusan, energetikai szempontból, közlekedési szempontból. a gázhálózat, esetleg említeném Szardinien például. Tehát a közlekedés, a mobilitás joga rendkívül fontos, azonnal lépnünk kell ezekben az ügyekben. Grazie, Presidente. Köszönöm. cosa. A vitából teljesen nyilvánvaló, hogy eh, egy dolog fontos. Egyrészt nagyon sok közös vonása van a szigeteknek, eh, mégpedig az, hogy a kontinentális területeknél több nehézséggel kell megbirkózniuk. Ugyanakkor az egyes szigetek között méretbeli, eh, távolságbeli eh, különbségek, jelentős különbségek is mutatkoznak. Most, hogy eh, meghallgatta biztos asszony a sok problémát, azt kérdezem öntől, hogy nem gondolja-e, ezeknek a különbségeknek a figyelembevételét, nem terveze egy fehér könyvet, és nem foglalkozik-e külön a, a sziget csoportokkal, illetve az Európai Uniótól legtávolabb fekvő szigetekkel. Doamnă comisar, domnule președinte, stimați colegi. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Noha én sem szigetről származom, csak úgy, mint Schwab úr. Ismerem a szigetek Eh, problémáit, amelyek nagyban megegyeznek a kelet-európai országok problémáival. A kohéziós politika eh, szükséges ahhoz, hogy közelítsük a kontinens többi részéhez a szigeteken élők életszínvonalát is. Köszönöm, hogy részt vesz ebben a vitában, biztos asszony és annak is, hogy azt mondta, hogy a humán fejlettségi indexet is figyelembe veszik a GDP-n kívül. Ezek a jelzőszámok nagyon hasznosak, és azt gondolom, hogy mivel a kelet-európai országoknak is hasonló problémáik vannak, ott is ilyen komplexebb megközelítést kellene alkalmazni. A helyi hatóságok, regionális hatóságokat is jobban bele kell vonni a problémák rendezését. Köszönöm szépen, nagyon sok hozzászólást hallhattunk, köztük erőteljes kommentárokat. Most biztos asszony reflektálhat ezekre, parancsoljon asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Kedves képviselők, kedves kollégák! Köszönöm mindenkinek a felszólalását. Már az elején szerettem volna önöket megnyugtatni arról, hogy én személy szerint nagyon odafigyelek az Európai Uniótól távol fekvő és kevésbé távol fekvő szigetek sorsára. Guadalupe-on jártam tavaly, most eh, Madeirában lesz az az éves találkozó, amit eh, a távoli szigeteknek eh, szentelünk, és önökkel is találkoztam itt a parlamentben képviselőkkel, akik ezeket a távoli szigeteket képviselik. A klímaváltozásért felelős biztos is részt vesz ezeknek a problémáknak a megoldásában, e, és e, azt is e, észrevételezem, hogy említették a tengeri közlekedési, illetve halászati problémákat is, amelyek magunk is fontosnak tartunk. Örülök annak, hogy decemberben az Európai Bíróság kötelezte a tagállamokat arra, hogy vegyék figyelembe a az operatív programok elkészítésekor a szigeteket és azoknak a speciális jellemzőit. Mi állandó kapcsolatban vagyunk a tagállamokkal, és mi is arra próbáljuk őket sarkalni, hogy vegyék figyelembe ezeket a sziget jellegből fakadó különleges problémákat. Ami a több éves programozási időszakot eh, és a strukturális alapokat illeti 2014-2020 között. Ez egy fontos eszköz, amelyek, amelyből fedezhetőek, illetve kielégíthetőek a szigetek eh, különleges eh, igényei is Én eh, arra próbálnám ösztönözni ezeknek a szigeteknek az administratív vezetőit, hogy játszanak pozitívabb eh, szerepet a programozásban eh, nyilvánvaló, hogy a valóságot meg kell ismerni anélkül, illetve a valóság megismerése nélkül valós párbeszéd sem alakulhat ki a különböző szereplők között, és nem is értik a nem szigeti szereplők, hogy milyenek, milyen problémákkal küzdenek ezek a szigetek. Ami a Görögországot illeti, én különleges intézkedéseket kértem tavaly januárban, amelyek révén a különleges helyzetre is reagálhatunk. Azt gondolom, hogy a 100 társfinanszírozás jogának megadása egy jelentős jelentős előrelépés volt. Én mindent megtettem Görögország megsegítése érdekében. Teljes mértékben egyetértek azzal, ami itt elhangzott. Nagyon sokan érkeznek migránsként ezekre a szigetekre. Az Európai Bizottság kapcsolatban áll Görögországgal, hogy segítséget nyújtson ennek a súlyos problémának a kezelésében. Ugyanakkor valóban felmerül az administratív képesség kérdése. Én mondtam a Lesbos kormányzójának is, hogy a pénzalapok jobb kihasználása segíthetne. Görögország mégsem használta erre a rendelkezésre álló pénzalapokat, noha lehetőség lett volna arra, hogy például mobilkórházakat építsenek, óvodákat építsenek, az Európai Bizottság már most is jelentős pénzeket csoportosított át hasonló cél érdekében, Olaszországban is egyébként. Mi mindent megteszünk tehát, hogy foglalkozzunk a konkrét problémákkal. Ugyanakkor például Görögország annak idején azt kérte, hogy egységes államként kezelje az Európai Unió, tehát egységes bánásmódot alkalmazzon, pedig mm, kérhette volna, hogy különleges státuszt kapjanak a görög szigetek, ezt nem tette meg. Franciaország ehhez képest a partnerségi megállapodásban külön bánásmódot kért Francia guyana guadeloupe nak és a többi francia szigetnek, mert tudták, hogy ezeknek speciális szakpolitikai megközelítésre van szükségük. Tehát itt egy megosztott felelősség van. Ami pedig az európai alapok felhasználását illeti, ez megint csak 100%-ig a tagállamok felelőssége. Ahogy azt mondtam, egy sor derogáció és speciális eszköz áll rendelkezésre. Fontos, hogy az elkövetkező időszakban a regionális politikát úgy alakítsuk át, hogy ez megfeleljen az összes régió érdékeinek, illetve a jövőt szolgálja. Én mindig állok az önök rendelkezésére, és remélem, hogy Idén sikerül a témával kapcsolatban egy találkozót szerveznünk Brüsszelben, és elérjük azt, hogy a szigetek meg tudják oldani a problémákat, és meg tudjuk magunk is valósítani az Európai Unió célkitűzéseit. A távolfekvő szigetek eh, sorsát eh, külön eh, figyelemmel kísérjük. Szeretnénk például, hogyha Szicíliában jobban felhasználnák a pénzügyi alapok, illetve strukturális alapok forrásait a fejlődés érdekében, különösen a foglalkoztatási célú beruházásokra gondolok, és az energiai, energetikai erőforrások jobb felhasználását tartom még fontosnak. Tudom, hogy a szigetek problémája a közlekedés, illetve a rossz közlekedési kapcsolatok. Vannak olyan szigetek, amelyekről három-négy átszállással lehet eljutni Brüsszelbe. Ez azonban megint csak tagállami probléma. Franciaország saját költségvetéséből szubvencionálja azokat a közlekedési vállalatokat, amelyek a szigeteken élő polgárokat szolgálják. Spanyolország is ezt teszi egyébként. Tehát vannak olyan tagállamok, akik, amelyek szubvencionálják a repülőjegyeket. Mi ezt nem tehetjük meg, mert erre nincs hatáskörünk tehát a szigetek konkrét problémáiról folyamatosan tárgyalásban vagyunk, elismerem, hogy fontos probléma, szükség van a derogációkra, és ezért is vagyok folyamatosan kapcsolatban több más biztossal, mert tudom, hogy ha a halászati politika túl szigorú, akkor megint csak szükség van derogációkra a szigetlakók érdekében. Azt is gondolom, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban önök, mint társjogalkotók elfogadtak egy költségvetést, ugyanakkor még annak a költségvetésnek a végrehajtásában számos tennivaló akad. Én mindig szívesen várom az önök jó ötleteit, gondolatait, és a jövőben is állok az együttműködésre. Köszönöm szépen, biztos asszony. Az árszavát, és ezzel lezárjuk a téma vitát.